és uraim, ennek megfelelően ezt nem fogom felolvasni. A következő információ. Egy holland bíróság azt kérte, hogy Gabarto Fiora mentelmi jogát függesszük fel. Ő volt képviselője az Európai Parlamentnek. A hatodik cikk nyolcadik bekezdése szerint az eljárási szabályzatban eh, ezt a kérvényt a jogi bizottsághoz továbbítjuk. Még egy információ. Módosító indítvány érkezett egy második olvasatbeli jogszabálytervezethez, és az ezzel kapcsolatos információt megkaptalálják a Science Indirect lapon. Ez a módosítás elfogadottnak számít, ha csak az ismertetés után 48 órán belül legalább 40 képviselő nem kéri erről a szavazást. Igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim!